Allora riprendiamo. Folytatjuk az ülést. Il gruppo ID e i deputati. Az eh, ID és a függetlenek eh, eh, néhány módosítást jelentettek be a delegációkba való kinevezések tekintetében. A döntések a mai napi jegyzőkönyvbe kerülnek be, és a mostani bejelentéstől kezdve már hatályosak. Megkezdjük a szavazást. Holt jelentés. Költségvetési módosítás. Egy szavazás van, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Hanno votato tutti. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott. La votazione. Lezárom a szavazást. Approvato. Elfogadtuk. Szintén Howard jelentés. Költségvetés modisítási tervezet. Megadom a szót az előadónak. Két perce van, tessék. Nincsen. Mr. President, first I would thank the Elnök úr, mindenek előtt szeretném megköszönni az árnyék előadóknak és a titkárságnak a dossziéval kapcsolatos munkát. Nagyon rövid leszek, de fontos, hogy feljegyzőkönyvbe kerüljön, amit mondok. Kicsit más ez a költségvetés tervezet. A 2019-es költségvetési tárgyalások tavaly decemberben zárultak le az egyeztetések a parlament, a tanács és a bizottság között. A végső elemet majd 2019 során egy pótköltségvetésben fogjuk beterjeszteni. Ma eh, két programot eh, fogunk eh, itt jóvá hagyni. Ez befolyásolja majd a gazdaságot pozitívan, a mm, Horizont 2020 és a Life Plus, és plusz 20 millió eurót fog kapni a, az első program, a Horizon 2020 pedig 80 millió eurót, és ez a klímaválság kapcsán különösen fontos. Ez a költségvetés tükrözi a valóságot, ahhoz, hogy elérjük a céljainkat. Az, az Unió együtt sokkal többet tud elérni, mint külön-külön a tagállamok. Kérem, hogy támogassák ezt az előterjesztést. Grazie. Köszönöm. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Apprová. Elfogadtuk. Muresán jelentés. Romániának, Olaszországnak és Ausztriának szóló segítségnyújtás az Európai Unió szolidaritási alapjából. Egy szavazás, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Howard jelentés költségvetés módosítási tervezetről. Egy szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Jonka jelentés. Európai Globalizáció Alkalmazkodási Alap igénybevétele. Egy szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Állásfoglalási indítvány az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból. Négyes bekezdés, két részben, első rész, készfeltétele mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész, készfeltartással megnyitom, a, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es bekezdés két részben. Első rész, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, készfeltétellel mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 14-es bekezdés, két részben első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 17-es bekezdés, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 20-as bekezdés, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. A preambulum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második része mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. D preambulum első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. K preambulum eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Preambulum N mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk az állásfoglalásról szavazunk népszerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nagy többséggel a szavazatmagyarázatok megkezdéséig néhány percre felfüggesztem a ülést. Köszönöm. Kedves kollégák, folytatjuk az ülést a szavazatmagyarázatokkal. Kérem, hogy azok a kollégák, akik nem kívánnak részt venni az ülésen, hagyják el a termet, hogy folytathassuk az ülést. Dear colleagues, we have to... Kedves kollégák, folytatunk el az ülést a szavazatmagyarázatokkal. Mindenkit kérek, hogy ha nem akar részt venni az ülésen, akkor hagyja el a plenáris termet. Köszönöm szépen, kérem, hogy tartsák tiszteletben a kollégákat. Dear colleagues, I kindly ask... Kedves kollégák, még egyszer kérem, hogy aki nem akar részt venni az ülésen, hagyja el a plenáris termet. Köszönöm. Procediamo con le dichiarazioni. Folytatjuk az ülést a szavazatmagyarázatokkal. Szavazatmagyarázat az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból állásfoglaláshoz. Körtén Darling szó egy percön. La collega Kirsten Darling. Kirsten Darling kolléga lemond a felszólási idejéről, úgyhogy Fondra kollégát hallgatjuk meg egy percben. Well, kollega Vondra does not work. Nem működik. It does not work. Nem működik. Does it work? Működik? Igen, köszönöm szépen nem szavaztam meg ezt az állásfoglalási indítványt, mert itt egy vállásról van szó, és úgy gondolom, hogy nem szabad elfelejtenünk, hogy milyen lesz a jövőbeni kapcsolat. Az nem lehet konfliktusos. Próbáljuk megerősíteni a brit parlamentet, és a megállapodás tekintetében már háromszor elutasították ezt. És emlékszem, hogy amikor Csehországban, Csehszlovákiában vállás volt, ahhoz, hogy sikeres legyen a vállás, nagy lelkűségre volt szükség. És ugyan nagy lelkűségre van szükség, ugye az Európai Parlament részéről is, a nem volt konfliktus, és nem volt háború a csehszlovák vállás után, Úgyhogy mit keresünk ezzel? Jikui, thank you very much. Köszönöm szépen. Sojdrova képviselője a szó, egy perce van, tessék. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, ugyanabból az országból érkezem, mint Fondra kolléga. Én megszavaztam az állásfoglalást pontosan azért, mert Tiszteletben tartom a brit parlament határozatát, amely azt mondja, hogy az Egyesült Királyság nem hagyhatja el az Európai Uniót megállapodás nélkül. És pontosan ezért az Európai Parlament korrekt módon reagált erre, és reagál erre, amikor egy újabb halasztást javasol, hogyha nem születik meg a tényleges megállapodás. Nem, erősít, nem erőltetünk semmit az Egyesült Királyságra, nem erőltetjük rá a mi megállapodásunkat. Egy olyan megállapodásról van szó, amit a miniszterelnökük aláírt. Módosítókat és változtatásokat kérhetek, kérhetnek, de a miniszterelnök nem kért ilyet. Az Európai Parlament nagyon is türelmes, Láttuk ezt a fő tárgyaló beszámolója alapján is. Hogyha az Egyesült Királyság bármilyen módosítást javasol, akkor azt meg tudjuk tárgyalni. Köszönöm szépen, kedves kolléga. Porrit képviselője szó, egy perce van. Now it's working. It's not coming on. Okay. I have voted in megszavaztam ezt az állásfoglalást. Nem azért, mert azt akarom, hogy végrehajtásra kerüljön, tehát bármilyen formális Brexit káros lesz, de a szöveg elismeri azt, hogy lehetőség van a határidő kitolására, hogyha nincs megállapodás, és így az Egyesült Királyság számára ez egy demokratikus lehetőséget ad, például választást, általános választást, ahogy az ötönes cikk ez tartalmazza. Szeretnék köszönetet mondani az Európa barátoknak itt a parlamentben, akik folyamatosan bizonyítják a szolidaritásukat velünk szemben, a veszélyes nacionalista, populista irányvonalakkal szemben hiszen ők csak azért jelennek itt meg, hogy a pénzüket fölvegyék. És nagyon fontos, hogy a közös nemzeti érdeket képviseljük, de sajnálatos módon itt a Downing Street 10-ben nem ezt tapasztaljuk. Ugyanakkor van egy erős Európa barát mozgalom az Egyesült Királyságban, és ahogy korábban el is hangzott, az Európa barát kollégáim többségben vannak itt, és úgy, gondolom, hogy továbbra is együtt kell, hogy dolgozzunk, hogy legyőzzük a nacionalistákat, a populistákat, hogy ők ne győzedelmeskedjenek. Kedves kollégák, kérem, mindenki tartsa be a felszólalási idejét. Köszönöm szépen. Patten képviselője szó, egy perce van. nemmel szavaztam Ferhoztat eh, úr birodalmának az állásfoglalására. Én egy tiszta, világos eh, kiválást akarok. Miért? East Midlandben 50% szavazott a kilépés mellett, 17,4 millióan az Egyesült Királyságban egy demokratikus többség volt a kilépés mellett. Az elmúlt három órában itt az Európai Parlamentben figyeltem, meghallgattam az összes képviselőt, és ezeknek az embereknek mondom, hogy ők csak akkor eh, hogyha csak akkor figyelnek eh, arra, amit a britek akarnak, amikor az, ő érdekükkel együtt. Bárnyi világosá tette, hogy backstoppal eh, vagy anélkül nem menekülhetünk a Vám Unióból, ez a 17,4 millió brit, ideje van, hogy kilépjünk tisztán, egyértelműen. Thank you. Grazie mille. Köszönöm. Hook képviselője a szó, egy perce van. Alelnök úr, támogattam az állásfoglalást, mert ez elismeri azt, hogy van még lehetőség arra, hogy leállítsuk a Brexitet, visszavonjuk az 50. cikket. Azért szavaztam így, mert Johnsonnak nincs többsége a brit parlamentben, ezért küldte kényszerszabadságra a parlament, és ezért blokkolja -e azt, hogy lehessen egy újabb népszavazás. A 2016-os népszavazás nem volt egyértelmű, sok volt a hazugság arról, arról, hogy Törökország majd csatlakozik az EU-hoz. Nincsenek itt török képviselők sajnos, de Johnson azt mondta, hogy jobban fogunk járni az EU nélkül. A 2016-os döntés elavult, régi 2019-es Nagy-Britannia egy teljesen más ország, a fiatalok az EU-ban akarnak lenni. Senki nem szabadott arra, hogy hiány legyen élelmiszerből és gyógyszerekből, hogy ne lehessen közlekedni az autópályákon. Sokkal több mindent, nagyon sokkal jobban tudnák csinálni, többség minket támogat, egy remek ország vagyunk. Köszönöm. Bérder képviselője szó, szóval egy perce van. Today I vote... Ma igennel szavaztam a parlament Brexit indítványára. Nem tetszik nekem a mélyféle megállapodás, sem a Brexit, sőt gyűlölöm ezt. De az emberek jövőjéről van szó, Boris pedig csak a saját pártérekét követve játszik ezzel. Ha van lehetőség, le kell állítani a Brexitet. John Swinson és a liberális demokraták elkötelezettek az EU és az EU polgárok mellett, eh, hogyha eh, mi lennénk eh, kormánya leállítanánk a Brexitet, visszavonnánk az 50. cikket, az EU-ban akarunk maradni. A Brexit kapcsán a felelősségünket tükrözi ez az állásfoglalás. Az emberek élete nagyon felbojdult. Az EU kormányai mindent meg hogy gyors megoldást találjanak. A, a, az á, polgás, állampolgársághoz szűz szerződő jogokat nem szabad eh, megsérteni. Én mindig eh, a mellett fogok láncsát törni, ami a legjobb az Egyesült Királyságnak és az EU-nak. Még eh, van időnk, hogy megszavazzuk a megállapodást, vagy pedig bemaradjunk az EU-ban élvezve annak minden előnyét. Köszönöm. Gibson képviselője szó, egy perce van, tessék. Thank you. Köszönöm szépen. Én is megszavaztam ezt az állásfoglalást, és kérem a parlament támogatását. Világosá szeretném tenni, hogy én nem támogatok semmilyen Brexitet, attól függetlenül, hogy egyezménye vagy egyezmény nélkül. Azt gondolom, hogy a Brexit rossz az Egyesült Királyságnak és rossz az Európai Uniónak. És folytatom a munkámat a Brexit elleni kampányban. Ez nagyon fontos ez az állásfoglalás, mert kiemeli azt, hogy az Egyesült Királyság parlamentje elfogadott egy olyan törvényt, amely azt követeli a miniszterelnöktől, hogy meghosszabbítsa az idő, az idő meg kilépés előtti időszakot, és vagy viszont ennek indoklása kell, hogy legyen, vagy egy referendum, vagy egy új választás, stb. Boris Johnson nem a polgárok érdekében politizál, bezáratta a parlamentet, és minden áron a Brexitet akarja keresztül boxolni, diktátorként viselkedik, és demokratikus folyamattal kell őt megállítani. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most megadom a szót Howard képviselőnek, egy percre, tessék, öné a szó. Ez nem egy terv volt, most úgy tűnik, hogy nem tervünk van, hanem a túlélésért küzdünk. Ahelyett, hogy megállapodtunk volna, a lehető leggyengébb pozícióból tárgyalunk tovább. A leggyengébb pozíció az, hogy egyszerűen nem lesz deal, nem lesz megegyezés. Egyáltalán nem igaz, hogy elvesztettük volna a szuverenitásunkat. A piaci realitás fog diktálni nekünk, teljes iparágakat kell majd majd feláldozni, a részvények árai csökkenni fognak, minden egyes polgár jövedelmét, jövedelme csökkenni fog. Ez a valóság a brexit kapcsolatban nem az, amit mondogatnak, amit ígérgetnek azzal kapcsolatban, hogy mi lesz Nagy-Britannia sorsa az Európai Unión kívül. Elég hamar rá fogunk jönni, hogy a nemzeti szuverenitásnak elég komoly korlátai vannak az Unión kívül. A demokrácia rendkívül fontos, e, és ennek segítségével le kell leplezni a hazugságokat, újra a brit nép kezébe kell adni a döntés lehetőségét, ha tudják meg, e, milyen negatív következményekkel jár a Brexit. Köszönöm szépen, Híver képviselő következik egy percre, tessék. Köszönöm szépen. Hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy Nigel Farage még mindig Brexit mellett száll síkra az országomban. A Brexit lehet, hogy önöknek negatív következményekkel lesz, mert már nem fejhetik meg a brit tehenet, de ne felejtsék el, hogy a Brexit-et támogató legnagyobb brit párt itt áll, itt képviseli a brit választókat, és emellett ki fogunk állni. Ami hát a hogy, mi, hogy ezek viszony eh, kiegyensúlyozott lett, lenne, és tisztességes lenne, hát ezen csak nevetni tudunk. Eh, mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy eh, szakítsunk az Európai Unióval, kilépjünk az Európai Unióból. Az én országomban az egyezmény nélküli kilépés támogatottsága növekszik. 2016-ot ismételjük meg, a referendumot ismételjük meg, újra mellette, a referendum mellett fogunk szavazni, mindenképpen kilépünk az Európai Unióból. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Következő felszólaló, Netzinga képviselő, egy perce van. Először is szeretnék köszönetet mondani ezért a gyönyörűséges demokratikus intézménynek, hogy támogatják az Egyesült Királyságot, hogy ennyire türelmesek vagyunk, hogy további halasztást is meg tudnánk esetleg szavazni. Nagyon borzasztó lenne az Egyesült Királyság és sok EU állampolgár számára a megállapodás nélküli kilépés. Az EU-ban például Európából importált, Angliában, vagy az első királyságban Anglia, Európából importált gyógyszertől függenek nagyon sokan, és hiányok fognak kialakulni például a gyógyszer területén. Senki nem tudja azt garantálni, hogy valóban abban a szállítási káoszban, ami a megállapodás nélküli kilépés követi, a gyógyszer el fog jutni a gyógyszertárak polcára. Pontosan a sérülékeny állampolgárokat kockáztatjuk az ő helyzetüket a leginkább. Ezt a kockázatot szeretnénk megelőzni, és ezért az Egyesült Királyságban és a parlamentben, és itt is a parlamentben fölépünk azért, hogy ez ne következhessen vezessen be. Nincs mandátum arra, hogy megállapodás nélküli kilépés bekövetkezhessen, és nem tagadhatjuk meg a legfontosabb gyógyszereket a szomszédainktól. Hosszú távon bármilyen Brexit megállapodás rosszabb helyzetet alakít ki az Egyesült Királyság állampolgárai számára. Köszönöm szépen, Dobni képviselője a szó egy percben. Először is szeretném elmondani, hogy gyönyörű látni, hogy néhány brit képviselő most itt felszólal, de a vita alatt hol voltak? Lehet, hogy a bárban fogyasztottak éppen valamit, és hazugságokról van szó, féligasságokról van szó, vádakról van szó, rossz képviseletekről van szó. Diktátor alatt működnek a britek, hát a diktátorok nem írnak ki általános szavazást, ugye? És amikor általános szavazást írnak ki, akkor nagyon jól tudják, hogy mi lesz ennek az eredménye, Midland területén, Északon, Walesben is, és pontosan ezért Jeremy Corbyn el kell, hogy föllépjünk, hiszen a dolgozókat árulja el, az én körzetében több mint 70% úgy döntött, hogy elhagyjuk az Európai Uniót. Nem számít senkinek, hogy a britek mit mondanak ebben a parlamentben. Ez a parlament nem tartja tiszteletben a briteket, nem a briteket képviseli, és nem fogja megakadályozni azt, hogy 17,4 millió szavazó ellenében lépjünk föl. Viszlát, örömmel! Köszönöm szépen! Palmer képviselője a szó, egy perce van. Köszönöm, alelnök úr. Szeretném kimondani az igazságot, hogy az állásfoglalásban ez a szöveg, ez tényleg finoman fogalmaz. Az állampolgári jogokkal kapcsolatban az EU állampolgárok, akik az Egyesült Királyságban élnek, az ő jogaik védelme tekintetben teljesen káosz fog kialakulni a tekintetben a megállapodás nélküli kilépés. Ez az ország, amelyben én élek, és amelyet én szeretek, de amely a hazát biztosító EU állampolgárok számára is szolgáltatásokat vesznek igénybe, évtizedek óta adót fizetnek az Egyesült Királyságban. Ők sokkal többet érdemelnek, mint egy szimbolikus státuszt. Az én üzenetem az Egyesült Királyságban élő EU állampolgárok számára, akiket én képviselek a saját választókörzetem tekintetében, és az itteni barátaimnak is. A mi hazánk jobb, mint ez. Az EU állampolgárok ennél jobbat érdemelnek. Thank you. Grazie. Köszönöm szépen. Rafi képviselő következik egy percben, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Igennel szavaztam az állásfoglalásra, de igazából nem is tudom, mi ez a Brexit. Az Egyesült Királyság elmúlt két évtizedére visszatekintve ebben az állásfoglalásban a foglalkoztatás, a szociális jogoknak a középpontban. Az EU állampolgárok, akik az nagy dolgoznak, és az egészségügyi rendszer előnyeit élvezik, tényleg veszélyben vannak. Itt a parlamentben azt is láttuk, hogy nagyon is csökkennek majd az EU polgárok jogai az Egyesült Királyságban a Brexit után, különösen, hogyha a megállapodás nélkül történik a kilépés. Üdvözöljük az állásfoglalás, mert ez az Egyesült Királyságban élő EU polgárok számára biztosítja azt, hogy a jogaik továbbra is az EU számára a legfontosabb prioritást jelentik. Köszönöm szépen! A következő hozzászóló Bantin képviselő egy percben parancsoljon. Tisztelt kollégák, ez a legkeményebb szavazat, amit valaha is leadtam. Teljes szívvel üdvözlöm a parlament elkötelezettségét, hogy az 50-es cikk időtartamát meghosszabbítsuk. De bármilyen kilépési megállapodásról meg kell szavazatni újra a briteket. Hogyha most referendum lenne, és ebben benne lenne a maradjunk opció, meg vagyok győződve arról, hogy megnyernénk ezt a szavazást, és leállíthatnánk a Brexitet. Azért, mert most a fiatal fiatalok is elmennének szavazni. A fiatalok dühösek Nagy-Britanniában. A fiatalok három éve nem ment el szavazni 2016-ban, de most, és van nagyon sokan most lett, érték el a szavazó korhatárt, és ők a maradásra szavaznának Kérem az európaiakat, hogy a tanácsban lévő vezetőiknek, vezetőik azért küzdjenek, hogy a fiataljainknak lehessen jövője, és legyen egy új szavazás. Köszönöm szépen. Benén képviselő egy percben parancsolja. Köszönöm. Szeretném megmagyarázni, hogy miért szavaztam igennel egy olyan állásfoglalásra, ami támogatja az EU és az Egyesült Királyság közötti már gyakorlatilag elfogadott megállapodást. Azért szavaztam igennel, mert ez nyitva adja a lehetőséget, hogy az Egyesült Királyság felülvizsgálja a döntését, és akár kormányváltás legyen. És ezzel támogatjuk azt, hogy az 50. cikket meghosszabbítsuk, amíg az Egyesült Királyság új döntést hoz. A no deal Brexit katasztrófa lenne a brit gazdák számára, a, az EU 27-ekbe irányuló exportunk 97 százaléka, és a gabonafélék marhahús exportja súlyos veszteségeket szenvedne, sok ember veszíteni el a kereseti lehetőségét. Továbbra is biztosítani kell azt, hogy az Egyesült Királyság tagja maradjon az Európai Uniónak. Köszönöm szépen, Davis képviselő egy percben. Tisztelt elnök úr! Én le akarom állítani a Brexitet, nem irányítani akarom. Ebben a parlamentben az európai értékeket képviseljük. Én brit és liberális szemmel is nézem a világot. Egy, a szabad gazdaság, amiből mindenki előnyt kovácsolhat, a környezetvédelem, aki mindenkit megvéd. Nem akarok most nem akarom, hogy kizárjanak bennünket abból az intézményből, amely dönt a jövőnkről, nem akarok elbújni a kihívások előtt, itt akarok maradni az Európai Unió központjában, én maradni szeretnék, egy értelmű a, az üzenetem a fenébe a Brexittel. Thank you, grazie mille. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Adesso la parola. Most megadom a szót Ágyú Szaliba képviselők egy percet tessék. Ahogy a Brexit határideje egyre közeledik, és egy, egy, ennek során egyre nagyobb az esély arra, hogy egyezmény nélkül lépünk ki, és káosz lesz egyetlen egyezmény sem tudja katasztrófát enyhíteni, amelyet el kellene mindenképpen kerülni. És sajnos a bizonytalanság egyre, minden órával növekszik. Az elsődleges prioritásunk az kell, hogy legyen, hogy megóvjuk a polgárok jogait, a brit állampolgárok és az európai, tehát az Európai Unióban élő britek és a Nagy-Britanniában élő európaiak jogait. A hard Brexit nagyon káros lesz a gazdaság számára több millió munkahelyet fenyegethet. A második prioritás az kell, hogy legyen, hogy, hogy az üzleti vállalkozásoknak, munkavállalóknak garanciát nyújtsunk arra, hogy a terheket a lehető legkisebb mértékre csökkentjük. Illetve Írország is nagyon, ö, szerepe is nagyon fontos, hogy az Írországra gyakorolt negatív hatás, az ír határa gyakorolt negatív hatás is rendkívül fontos. Konstruktív párbeszédet kell folytatni annak érdekében, hogy elkerüljük az egyezmény nélküli kilépést, de ez legyen az elsődleges feladatunk. Köszönöm szépen. Most megadom a szót a képviselőnek egy percre tessék. Köszönöm szépen. Én üzleti vállalkozóként nem tudom megérteni, hogy bármelyik vállalkozó is miért akarja föladni 500 ezer embert számláló piacát egy 65 milliós piacért. Hát ez végül is egy érett gyümölcs, amit már csak le kellene szakítani. 500, 500 e- millió emberről van szó, akik megvásárolják a termékeket. Én, én öt év alatt egy millió dollárnyi nyereségre tettem szert, mert 300 millió embert értünk el azzal az üzleti vállalkozással, amit felépítettem az elmúlt időszakban. A versenytársaim, akik csak Nagy-Britanniában árusítottak, nem tudták fenntartani ezt a sebességet. A vállalkozók mit fognak csinálni, hogyha kilépünk? most vagy Dublinba, vagy Frankfurtba, vagy Párizsba helyezik el a, át a székhelyüket, és ide viszik majd a munkahelyeket. Ezzel tulajdonképpen a Brexittel saját magunk alatt vágjuk a fát. Köszönöm. Köszönöm szépen, Fordán képviselő, szóval egy perce van. Petenor nem igazán érti, hogy a szavazók 62%-a nem ugyanaz, mint az emberek 62%-a. Ez is egy hazugság. Láttuk, a botrányok során, hogy a kormány célja igazából az, hogy megossza a családokat. Ez a tervük újra. Európa egy család, nemzetek emberek családja. A, a családokból ugye megvan a lehetőség, hogy elutazzanak máshova, a, ez a britek számára is igaz, és az Európai Unió többi országára is igaz. Az nemzetek európai családja tekintetében én nem hiszem, hogy fel kéne állítani a brit családot. Két nemzethez, két unióhoz tartozunk, a brit unióhoz, meg európaiak is vagyunk. 2018 éves a mi uniónk, és Johnson és Farage szabotálni akarja ezt a történelmet. Észak-Írország számára, és egyébként a Skócia számára is nagyon hátrányos lesz ez. Az angolok nagyon sokszor próbálták a skótok jogait korlátozni és megszegni, és hogyha Johnson tovább tud lépni, akkor sajnos a helyzet romlani fog. Thank you. Köszönöm szépen. Ricsi képviselője a szó, egy perce van. Köszönöm, elnök úr. Megszavaztam az ásolást. A december 2-án a belfasti megállapodás, a legutolsó béke megállapodás, ami az Európán belül megszületett, most volt ennek a 20. évfordulója, és ezt pontosan az Európai Unió garantálta. Szombaton én félek, hogy ez a béke nem fog fönnállni, hogyha be kell, hogy következzenek a hazugságoknak, a félrevezetett kampánynak és a mindig hiányzó Nigel Farage szavainak a következményei, ha bekövetkeznek. Egyszerűen ő, neki nem számít az egész. Köszönöm. Kelly képviselője a szó egy percben. Nem, elnézést. Én tévedtem. Polcsák képviselője a szó egy percben, tessék. Köszönöm, elnök úr. szeretném megmagyarázni a szavazatomat. Természetesen tiszteletben tartom a brit emberek szavazását, véleményét a Brexit népszavazáson. Ugyanakkor úgy gondolom, nagyra értékelendő az állásfoglalás, hiszen további halasztást ad lehetőségé a lehetővé a Brexit határideje vonatkozásában. Az Európai Bíróság alapján is az 50-es cikk amiket egy oda vissza lehet vonni. Számomra nagyon fontos, hogy megvédjük az azokat az állampolgárokat, akik EU állampolgárok és az Egyesült Királyságban élnek. Továbbá az emberek békés együttélését sem kockáztathatjuk. Itt az ilyen szigeten található két országról van szó, úgyhogy ilyen tekintetben is nagyra értékelem az állásfoglalást. Szeretnék reagálni arra is, amit a Brexit pártbeli képviselők mondanak. Azért ülnek itt, mert az európai szavazási rendszer miatt itt ülhetnek. A brit rendszer alapján nem lenne itt a helyük. Kelly képviselő egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örültem annak, hogy részt vettem a ma délelőtti vitán, amelynek tárgya az volt, hogy az Európai Királyság eh, kilép az Európai Unióból. Nagyon sok képviselő mondta el, hogy miért eh, támogatják ezt az állásfoglalást. Eh, szó volt a backstopról, és arról, hogy a nagypénteki megállapodást támogatják, és ez nagyon fontos képviselők számára. 544-en szavaztak igennel, ehhez egy nagyon nagy többség a parlamentben. Annak is nagyon örültem, hogy az is elhangzott, hogy a képviselők örömmel meghosszabbítanák a még tárgyalásokra szánt időt, hogyha Boris Johnson ezt kéri. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos nap az Egyesült Királyság és az EU számára egyaránt. Köszönöm szépen. Következik Helen képviselő. Köszönöm, alelnök úr. Lehet, hogy nem ez volt a szándék, de itt a kollégák a parlamentben sokkal kevésbé valószínűvé tették a rendezett kilépést. Az Egyesült Királyság sok elfogadhatatlan engedményt tett itt eh, a megállapodás kapcsán, ez a 39 milliárd eurós eh, számlának a kifizetése, szerintem egy nemzetközi bíróság nem ítélné meg. Eh, tehát van egy kilépési mechanizmus, de a backstoppal és azzal, hogy ragaszkodtak ehhez a ponthoz, ebben a nyilatkozóban a parlament szinte lehetetlené teszi a rendezett kilépést, az, hogy ebben a két fél barátsággal megegyezzen. A Brexit válságot kik szenvedik meg? Ugye a, ők mindig azt mondják, hogy itt a Brexit válságot az okozza, amit az ellenzék csinál a parlamentben, akik, akikkel majd leszámol a nép, amit hasonló kerül a választásokra. A parlament intézmény legitimitásának a csorbulása tulajdonképpen a járulékos vesztessége a történetnek. Köszönöm szépen. Tomsz képviselő következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sajnálom azt, hogy sor kerül a Brexitre, a e, Brexit e, igazából nem lehetett cél, ennek e, senki nem lesz nyertese ennek a történetnek. Meg kellene próbálnunk a károkat korlátozni, csökkenteni, a határidőt meghosszabbítható, de csak abban az esetben, hogyha ez indokolt, mondjuk választások, vagy nép, új népszavazás miatt, vagy hogyha ratifikálnák a kilépési megállapodást. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a saját állampolgárainkat meg tudjuk védeni. Nagy-Britanniában most Európát hibáztatják, hogy mi vagyunk a Fekete Péter. Hogyha megállapodás nélkül lép ki az Egyesült Királyság, akkor a britek lesznek egyedül azok, akik a saját polgáraik előtt ezért felelősek lesznek. Köszönöm szépen elnök úr, amikor Németországból az Egyesült Királyságba költöztem 20 évvel ezelőtt, én egy olyan országba érkeztem, amely nyit, nyílt tártkarokkal várt engem. A brit EU-s tagság jogokat, garanciákat adott számomra, és egy olyan országba tette lehetővé, hogy az életemet felépítsem, amelyet szeretek. De több millió európai állampolgárral együtt a félelem és a bizonytalanság atmoszféráját éljük most át. Boris Johnson megígérte azt, hogy nem kerülünk hátrányos helyzetbe a Brexit miatt, de ezt az ígéretét is megszegte technikai problémák merültek fel a az egyezménnyel kapcsolatban, és nagyon sokan nem tudják a jogosultságot bizonyítani. Egy olyan rendszerre van szükség, amit könnyű használni, amiben könnyen nyilvántartásba vetethetik magukat az embereket, és nem egy olyan rendszerre, ahol több évre visszamenőleg millió dokumentumot kell benyújtani ahhoz, hogy a jogosultságunkat a maradásra bizonyítsuk. Ezért szavaztam az állásfoglalás mellett, de nézzünk szembe a tényekkel. Az Európai Uniós polgárok jogait csak úgy tudjuk garantálni Nagy-Britanniában, ha leállítjuk a Brexitet. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy az elnök. Lezárom a vitát. Most a felszólalók tekintetében, ugye mivel a legtöbb felszólaló brit volt, azt hittem, hogy a brit parlamentben ülök, 15 óráig felfüggesztem az ülést. Köszönöm.